ukrán jog szabályai ellenére az ügyvéd nem tudja meglátogatni védencét a börtönben, ezt szerettem volna itt közreadni. Elnök, köszönöm szépen ezt a sajnálatos közleményt, amely újra csak azt mutatja, hogy Ukrajnában hogyan eszkalálódik a helyzet, és mennyire fontos, hogy hogyan járunk el a parlament nevében is, és mennyire fontos a mai határozatunk. Ezzel tehát akkor áttérünk napirendünk szerint a szavazásra. A tejnjelentés az első szavazási pont. Név szerinti szavazás lesz. Egy pontban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az illetékes előadó kíván szóra emelkedni. Parancsoljon, képviselőasszony. Tisztelt kollégák, valamennyi frakcióval egyeztetve azt kérem, hogy a jogalkotási javaslatról való zárószavazást elhalasszuk. A közeljövőben hivatalba lépő görög elnökség megkeresett, és szeretné a parlamenti javaslatunkat magáévá tenni, és az megteremtett további bírói helyek kapcsolatban a származásuktól